Rendben, kedves kollégák, mindenkit szeretettel üdvözlök. Az elnök úr azt kérte, hogy én vezessem le ezt az ülést, mert neki más fontos elkötelezettsége van, tehát remélem, hogy a következő időszakot megengedik, hogy én vezessem. Nyilvánvalóan én nem rendelkezem Buzek úrnak a, e, az erős e, hatáskörével, de ahogy Buzek úr mindig megkísérli, tehát egy kísérleti szavazást is levezet, én is megteszem, tehát akkor most szavazzunk elektronikusan, kérem készítsék elő a kártyáikat. A következő kérdésről szavazhatnak hogy értékelik. Trump elnök úr csodálatos munkát végzett hivatal idejének első héteiben? Akkor most szavazzunk. The vote is open. Megnyitom a szavazást. The vote is not open. The vote is open. 42 voted. Ah. The vote is closed. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Jesus. Eleven. Okay. Te jó ég. Tizenegyen mellette? A következő kérdés, kik voltak ezek? A Bütishofer, yes. Okay, let's go. Jó, akkor kezdjük. Az első szavazás a kumpula natril jelentéssel kapcsolatos, a nagykereskedelmi barangolási piacra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban. Elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Na, nem, nem zárom le még. És mellette szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 47 mellette, három tartózkodás, egy ellene. Gratulálunk Kumpula Natri asszonynak. Most pedig akkor a következő napi rendi pontról szavazunk, az uniós e-kormányzati cselekvési tervről. Angelika Mlinár a jelentéstevő. Megnyitom. Nem, kézzel szavazunk, kézfeltartása. Egyes kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszumos módosító, e mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es mellene, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 4 kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5 kompromisszum mellett, ellene, vagy hát mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6 kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 46-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 49 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 59-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 61-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 67-es, ez egy szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 73-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 74 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor a záró szavazás elektronikusan történik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ha 43 mellette, egy ellene, hat tartózkodás, elfogadva, tehát gratulálunk. Lezártuk a szavazást. Most pedig a tízes napi rendi pont következik, az épületek energiahatékonyságáról arról szeretnék tájékoztatni, hogy november 30-án a bizottság minden európai számára egy tiszta energia és csomagot nyújtatott be, amiben nyolc jogalkotási javaslat volt, amely az energiahatékonysággal, a megújuló energiával, az elektromos árampiac tervezésével és biztonságával fog, és az Energiaunió irányítási szabályával. Ma ezt, elkezdjük ennek a jogalkotási csomagnak a megvitatását. Először eszmecsere lesz a felülvizsgált irányelv javaslattal kapcsolatban, amely az építmények energiateljesítményével foglalkozik, ez a Benson jelentés, utána pedig lesz egy első eszmecsere az irányelv javaslattal kapcsolatban, amely a megújuló energiákkal kapcsolatos használatnak az elősegítésével foglalkozik, ez a Blanco López jelentés. A többi javaslatot ebből a csomagból majd márciusban és áprilisban fogjuk a szakbizottságban megvitatni. Erre egy órát szántunk. És most pedig akkor Bencen úrnak adom meg a szót, hogy mutassa be első gondolatait az energia felülvizsgálat, az épületek energiateljesítményvel kapcsolatos, át felülvizsgálat irányával kapcsolatban. Köszönjük, elnök úr! Először is szerettünk megköszönni a bizottságnak ezt a kiváló javaslatot az épületek energiahatékonyságát illetően, ez a felülvizsgálata a korábbi irányelvnek még most alakítjuk ki a véleményenket. Az árnyék jelentéstevőkkel figyelemmel követtük a javaslatokat. Az főbb ambíciók azok világosabb a jobb energiahatékonysági épület készület az az energiafogyasztást, a széndiokszid kibocsátást csökkeni fogja, ezért nem fogunk annyira függni a importtól. Most egy milliárd eurót költünk az energiaimportra. A jobb épületek azok kevésbé függévé tesznek bennünket, és a geopolitikai helyzetünket is javítja. Ezen kívül az e- energiarenovációk új munkahelyeket teremtenek Európának, különösen a KKV-k keretében. Nos, akkor ezt megfelelően kell előkészíteni. Három kérdésre szeretnék koncentrálni, amelyek megérdemlik a figyelmet. Az egyes, a hosszú távú tervezés, a második a biztonságos finanszírozás, és aztán a harmadik pedig a jövő biztos döntések. Tehát fontos stratégiát kell kialakítani, hogy elérjük a 2050-es energiastratégia célkitűzéseit, és ezért az épületekre több figyelmet kell fordítani. Ezért a bizottság a tagállamokat arra ösztönzi, hogy alakítsák ki a hosszú távú energiastratégiájukat, azokat az épületekkel kapcsolatban. Ezért a tagállamokat ösztönözni kell arra, hogy elfogadható eredményeket érjenek el, és a szubszidiaritást is figyelembe vegyék szükséges az, az épület állományjal költséghatékonyan bánni azok, akik az energiaszegénységről és a magas energiaállakról beszélnek, azokat megértem, de ez nem jelenti azt, hogy nem szabad átalakítani az épületeket. A saját országokban a fogyasztóknak a kárára pazaroljuk az energiát. A fogyasztók számára fontos, hogy az energia szegénység az nem az ő problémájuk, hanem az egész országnak a problémája. A második téma örülök, hogy az, a bizottság beruházásokat eszközöl az épületek renoválására. A tagállamoknak ki kell alakítani egy megfelelő finanszírozási stratégiát és hosszú távú terveket. Számomra nagyon fontos, hogy a felülvizsgálatban ezek mind benne legyenek. Én szeretnék ambiciósabb megközelítést látni a magánfinanszírozás illetően. A magánpénzeket is be kell vonni bevonni ebbe. Ezt úgy lehet megtenni, hogy a legfőbb pénzügyi intézetet belevonjuk ebbe, és a kevésbé terhesnek kell a felhasználatát tennünk. Például az a követelmény, hogy dokumentálják a renováció tényezeit, ez azt jelenti, hogy a renováció után egészen új IPC-t kell kialakítani, és ez a kis vállalatok számára nagyon költséges lenne. Végül pedig nézzük a jövő biztos döntéseket. Azt hiszem, hogy mindannyian egyet értünk azzal, hogy a az közlekedési ágazatnak sokkal többet kell hozzájárulnia ehhez a tervhez. Épp ezért a az EU e, e, elektronikus mobilitáshoz sokkal fontosabb e, infrastruktúrára van szükség, ezért az irányelvben olyan megoldásokat kell találni az elektronikus e-mobilitásra, amely magával hozza a technológia fejlesztését és az épületek információs és kommunikációs technológiai oldalát is fejleszteni kell, ezen kívül rendszeres ellenőrzéseket kell, és intelligens megoldásokat kell találni. Nagyon sok kérdést kell még megválaszolnunk a tárgyalások során, de várom az együttműködést az jelentéstevőkkel, és a bizottságnak a közleményét, hogy milyen prioritásokat vesz figyelbe, és hogy lehet a lehetőségeket kihasználni ebben a, ezen a területen. Nagyon fontos az energia hatékonyság azért, hogy fenntarthatóbb legyen Európa. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, köszönöm azt is, hogy tartotta az időt. A szocialisták nevében Kunkulan Nátri asszony kap szót két percben omaa kielteni suomea. Köszönöm. Elnök úr, a jelentéstevő elmondotta, hogy van itt egy pozitív hatás a kifizetések mérlegére, a gazdasági egyensúlyra, a jobb hatékonyságra, és ez valóban egy közvetlen ösztönzést jelent azon ágazatok számára, amelyek nagyon sok európait foglalkoztatnak, különösen az építőipar, a környezetbarát építőipar számára és a szakértelem szempontjából, amely Európában létezik, hogy javítsuk a felújítási technikákat. A társadalmi hatások nagyon fontosak, emlékeztetni szeretnék arra, hogy egy hatékony, energiahatékony ház kényelmesebb a lakók számára is. Néhány napot töltöttem Barcelonában a Mobile World konferencián, ahol nagyon sok vita zajlott az úgynevezett smart house-okról, az új koncepcióról, ezen elképzelés előmozdításáról, már ami a gazdasági szereplők felépését illeti ezen a területen, és itt nem csupán a, ha, a falakról, nyílászárókról van szó, hanem intelligens megoldásokról és az épületek esetében. A ah, jelentéstevőnek igaza van, mert ami a prioritásait illeti, én ezt támogatom. A frakcióm részéről elmondanám, hogy fontos az energiaszegénység kezelése is. Megfelelő finanszírozási modellekre van szükség minden tagállamban. A nemzeti jelentésekben meg kell jeleníteni, hogy hogyan lehet az energiaszegénység ellen fellépni, az európai helyzetét javítani. Különböző nemzeti szubvencionális rendszerek léteznek, sokkal könnyebb az új épületek építését finanszírozni, még a bérlők esetleg elavult házakban élnek nagyon gyakran, tehát a finanszírozási modelleket is ennek megfelelően kell átalakítani. Mistä a osio unohtui? Az elnök úr mikrofon nélkül beszél. Szanowny Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję za głos. Niewątpliwie wszyscy zgadzamy się. Köszönöm. Köszönöm, hogy megadta nekem a szót. Mindannyian egyetértünk annak lehetőségével, hogy most itt vitát folytatunk arról, hogy milyen nagy energia potenciált jelent az energia hatékonyság javítása. Fontos az önkezdeményezés észszerű felhasználása. Most itt megint néhány évig tartani fog ez a munka. Itt a hőszigeteléseket, a különféle felszereléseket, szolgáltatásokat kell korszerűsíteni az épületek esetében. Számos megoldást javasolnak, amelyek az épületek energiateljesítményét illetően egy hosszú távú stratégia kialakítását jelentik. Természetesen átfogóbb módon kell alkalmazni ezeket a megoldásokat az épületek esetében, megfelelő vezetékek kell, és olyan megoldásokkal, amelyek az elektromobilitást ösztönzik. Azonban van szerintem egy még fontosabb dolog, ugye itt ösztönzünk, támogatunk, stb. Ugyanakkor az elő, előírásokat is észszerűsíteni kell. A liberalizációt is ösztönözzük, de ez nem volt mindig kedvező minden területen. Örülök, hogy észszerű módon közelítjük meg ezt a témát, az egyszerűsítések témáját ezen előírások esetében azonban nyugt talanít ez a nagy nyomás az infrastruktúrára, különösen az energiamobilitás tárgykörében. A nem lakó célokra szolgáló épületek esetében az energiamobilitási követelményeket is ki kell igazítani. Ki kell terjeszteni ezeket 2025-ig az összes épületre, amelyek nem lakás célúak. Tehát szerintem túl messze mennek ezek az előírások különösen a plusz beruházási költségek tekintetében, mert ami a beruházások hatékonyságát illeti. Tehát itt a lakó célú és nem lakó célú megkülönböztetés nagyon fontos. Egyes megoldások nem annyira jók, szerintem észszerűnek kellene az a megoldásnak, és az európai árampiacra is vonatkozniuk kell az előírásoknak. Igen, természetesen igen mondunk a mobilitásra, de ezt hozzá kell igazítani az egyes körülményekhez az adott tagállamokban. Kérem, próbáljanak meg ragaszkodni a két ez most Péter Zenúr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, először is köszönetet mondok a jelentéstevőnek, hogy már is felvette a kapcsolatot az árnyékeladókkal ezen a korai ebben a korai stádiumban, és nyitott a javaslatainkra. A finanszírozáshoz való hozzáférés a felújítások szempontjából óriási jelentőségű kérdés, de más problémák is vannak a felújítással kapcsolatban. Nagyon sok administratív korlátot kell elmozdítani, amelyek jelen pillanatban elretentő erejűek, és a KKV-k, valamint a magántulajdonosok sem vállalkoznak felújításra ezek miatt. A hozzáférés is problematikus. Nagyon sok tagállamnak töredezett rendszere van, így nem jut el az információ az érdekelt felekhez arról, hogy milyen támogatási lehetőségek vannak. Nagyon fontos lenne egyablakos megoldásokat létrehozni, ahol mindenki a szükséges információkhoz hozzáfér, illetve tud pályázni. A meglévő példákra építve kéne ezeket létrehozni. Aztán nézzük meg a az energiahatékonysági tanúsítványok, valamint más eszközök hatékonyságát a tekintetben, hogy hogyan lehetne ezekkel javítani a helyzeteket, a helyzetet az energiarendszereket teljességükben vizsgáljuk, a költséghatékony energiamegoldások lennének a legfontosabbak, a lehetőségek kihasználása, valamint a szinergiák megtalálása a különböző technológiák között az épületek területén is. Az épületek nagyon fontos példája annak, hogy nem csak a különböző, nem csak az épület burkolatát vizsgáljuk, hanem az épületen belüli technikai megoldásokat is, ezeknek is optimálisnak és technikailag hatékonynak kell lenni. Mindenféle lehetőséget ki kell aknázni, hogy az új modellek megjelennek, hogy javítsuk az energiahatékonyságot. Intelligens, zöld és költséghatékony megoldásokra van szükség, és ezeket mind szem előtt kell tartanunk egyszerre. Köszönöm szépen. Köszönöm Péter Zenor. most pedig Turmes úr, Marcells úr helyett kap szót. Marcellis úr, na itt van. Akkor pont fordítva. Igen, kihasználjuk ezt a lehetőséget. Nos, a mi szempontunkból, az ödek szempontjából itt egyes alapvető témákról van szó, amelyeket meg fogunk védeni, és amelyekkel kapcsolatban már állást foglaltunk. Persze pontosan megnézzük, hogy a párizsi megállapodást hogyan hajtjuk végre, és az előrelépéseket. Tehát nem két fokról van itt csupán szó. Sokkal ambiciózusabb ez a terv sokkal ambiciózusabb megoldásokra van szükség, ha másfél fokra akarjuk korlátozni a hőmérséklet emelkedést. Hát ugye itt vannak prioritások, az energiafogyasztás csökkentése az egyik fő célkitűzés ennek a reformnak. Az épületeket nem önmagukban kell tekinteni, hanem az ökorendszer részeként. A teljes városi, vidéki, területi kontextusban. Ezért nagyon jól össze kell kapcsolni ezen épületeket az őket körülvevő rendszerrel. És nem szabad mm, megfeledkezni arról, hogy mi mindent lehet a technológia segítségével megoldani. Ugyanakkor vannak más technológiák is, amelyek sokkal olcsóbbak és hatékonyabbak, különösen azon háztartások esetében, amelyeknek nem állnak rendelkezésükre elegendő, nem áll rendelkezésükre elegendő forrás. Tehát egy globális szemléletre van szükség, és globális reformra. A technológiák teljes életciklusát szem előtt kell tartanunk. És aztán foglalkoznunk kell a szövetkezetekkel is, a lakó ö, szövetkezetekkel, és az ő energiafogyasztásukkal. Ezek az első olyan pontok, amelyeket zöldekként szeretnénk beépíteni ezen reform vitájába, különösen az épületekkel kapcsolatos reformiba. Köszönöm szépen a GUE nevében két percben. Sziliki Otis úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, az energiahatékonyság témája az épületek esetében nagyon fontos, és nagyon sok hasznot hajthat a társadalom számára is, hogyha helyesen alkalmazzuk ezt egy átfogó, egységes cselekvés és végrehajtási terv formájában. Itt különösen az épületekről van szó. A környezetvédelmi hatékonyság célját akarjuk elérni, és a közegészségügyet is figyelembe vesszük különösen azon személyek esetében, akik az adott épületekben élnek, és a negatív egészségügyi kihatásokat. Az energiaösszegészséget is le kell küzdeni, a bizottság is utalt erre, de ezzel nem lehet ezt elérni, ezt a célt. Az energiaszegénység leküzdéséhez megfelelő szociális politikára van szükség, olyan intézkedésekre, amelyek mindenkire vonatkoznak egyformán, és ö, hozzáférést biztosítanak mindenki számára az energiához. Az energiahatékonyság természetesen növekedhet, és ezáltal az energiaköltségek mindenki számára csökkenni fognak. Ez bizonyosan segít azoknak, akik az energiaszegénység problémájával küzdenek. Aztán még valamit ahhoz, amit a bizottság javasolt. Ugye itt hat finanszírozási tervről van szó a különböző kategóriák esetében. A közszektort is be kellene kapcsolni, hogy ösztönző hatás tudjék ki. Eddig nincs garancia arra, hogy a beruházások hogyan is jutnak el oda, ahol valóban szükség van rájuk. Hogyan választják ki a beruházásokat? hogy ezek hasznosak legyenek a társadalom számára. Itt a finanszírozás kihívással kell foglalkozni az épületek esetében, és a lakosság igényeit is figyelembe kell venni. Azon épületek esetében is, amelyek KKV-knak adnak otthont. Köszönöm szépen. Tamburano az RDD nevében kap. Kaparano úr kap szót. Köszönöm. Nagyon nagy örömmel fogadjuk ezt a javaslatot. Különösen, ami a felújítást, az épület felújítás kiigazítását illeti ugyanis az épület felújítás esetében sokkal erősebb hatásokat érhetünk el az energiahatékonyság területén az épület, építőiparban. A felújítás elég lassan halad előre az épületek esetében, sokkal inkább az új épületekre összpontosítunk, és ha így teszünk, ez nem fog sok eredményhez vezetni, fontos lenne a felújításra fókuszálni. Ami pedig az elektromos mobilitás kigazítását illeti, nagyon is támogatjuk ezt, sőt úgy véljük, hogy a 10%-os parkolóhely arány rendelkezésre bocsátás az ilyen járművek számára az elégtelen a jellegi trendek fényében. A Tesla híresztelések szerint egy nagyon kis autót dob piacra, 30 ezer euróba fog ez kerülni, és ez egy további előrelépést jelenthet az elektromobilitás erősítése irányában ahhoz képest, amit néhány hónappal ezelőtt vártunk. Aztán az épületek tanúsítását is támogatjuk, az energiahatékonyságuk tekintetében az úgynevezett smartness itt a kulcs szó. Jó lenne ezt az energia teljesítményre vonatkozó tanúsítványba is beépíteni ezt a szempontot. Aztán az automatikus irányítás, kezelés is fontos, amely további kézzelfogható energiamegtakarításokat eredményezhet a lakók számára. Fontos ebben az energiacsomagban az is, hogy foglalkozzunk az irányítással, a hosszú távú stratégiával, és ugye ezen terveket be kell foglalni a klímatervekbe, az energiatervekbe is. A háztartások is termelnek áramot, de ezt szabványosítani kell. Nagyon fontos elkerülni a monopóliumok kialakítását, vagy a domináns piaci pozíciók létrejöttét. Thank you very much. Köszönöm szépen. 12 további kolléga jelentkezett hozzászólásra. Mindenki egy percet kap. Griffin asszony az első. Köszönöm, elnök úr. Rendkívül fontos ez a kérdéskör, az energiahatékonyság, ugyanis az első számú tüzelőanyag. Kicsit aggaszt az, hogy ennek a feladatnak a nagysága, például az európai épület állomány felújítása, és az energia hatékonysággal kapcsolatos bizottsági javaslat között micsoda szakadék tátong. Az intelligens épületekre és az energiafogyasztás ellenőrzésére ösztönöznek, erre koncentrálnak. Ezek fontos dolgok, mindazonáltal azt gondolom, hogy legyünk legalább ennyire ambiciózusok a meglévő épületek felújításával kapcsolatban is. Az energiaszegénységtől ö, szenvedő emberek élnek a legkevésbé energiahatékony épületekben. Úgyhogy szerintem éppen ezért konkrét terveket kellene a szociális lakhatás, illetve a alacsony jövedelmű csoportok otthonainak a felújítása érdekében támogatásokra van szükség. Ezzel a helyi gazdaságot is támogatnánk. Minden egy százalékos javulás az energiahatékonysági célunkban azt jelenti, hogy 3 millió otthont felújítunk, és 7 millió embert emelünk ki az energiaszegénységből. Most pedig Van Brent asszony kap Köszönöm szépen. Néhány politikai megjegyzésem lenne a részletekbe majd a későbbiekben bele tudunk menni. Ahogy a jelentéstevő is a bevezetőjében nagyon helyesen említette, én is hangsúlyoznám, hogy nem csak nagyon fontos ügyről van szó, hanem egy olyan ügyről, ami nem csak az energiaunióról szól, hanem azon kötelezettségünkről is, hogy a párizsi megállapodásban foglalt vállalásainkkal eleget tegyünk. egy globális kötelezettségvállalásnak kéne tekintenünk a tiszta energiát, az ETS-t, a közlekedést és az épületek energiahatékonyságát. Szorosan működjünk együtt ebben a szakbizottságban, hogy ezt az áttekintést, ezt a nagy képet egyben lássuk. A másik dolog, amit Tereza és mások is felvetettek, kötelezettségvállalásokra van szükség azon előnyök tekintetében, hogyha az energiahatékonyság területén jól ö, tevékenykedünk, azzal például sok munkahelyet hozhatunk létre, és az energián szegénységet is csökkenteni tudjuk. Ezért nagyon konkrét ö, kötelezettségvállalásokra van szükségünk. Köszönöm, Kelly úr! Köszönöm szépen. Először is azt kell mondanom, hogy nagyon örülök neki, hogy Benszen úr a jelentéstevő ennek a témának, hiszen nem csak nagyon ért a témához, hanem jó példával is jár elől. A saját házát felújította, a legmagasabb energiahatékonysági normáknak felel így most már meg. Egy dolog, amit még nem említettek a kollégák, ez az oktatás témája. Írországból jövök, és uh, itt volt az az ingatlan buborék, ami miatt nagyon sok rossz minőségű épületet építettek. Nem akarom, hogy ez bármilyen más országban a jövőben megtörténhessen. Tehát, ha energiahatékony épületeket akarunk látni, akkor meg kell bizonyosodnunk arról, hogy azok, akik építik ezeket a házakat, a különböző szakemberek és a kivitelezők megfelelő képesítéssel rendelkeznek, szakértelemmel rendelkeznek, és be is tartják a szabályokat. A mi kezdeményezésünk erre nem elégséges, jó úton haladunk, de biztosítanunk kell azt is, hogy a megfelelő irányba tovább is fogunk lépni. Köszönöm szépen, Kelly úr, Poche úr kap szót. Köszönöm szépen. Ez egy érdekes csomag, és tudjuk, hogy a tanácsnak foglalkoznia kell ezzel. Tudjuk, hogy mennyire nehéz az államok számára a lényegre összpontosítani. A részletek ellentmondásokhoz vezethetnek, és fontos, hogy a tanács által elfogadott jogi előírásokat végre is hajtsák. Nagyon gyakran megtapasztaltuk ugyanis, hogy a definíciók nem elég jók, nincsenek jó definíciók az épületek esetében, nagyon sok mindent a tagállamokra hagynak, de ennek következtében problémák léphetnek fel. Az EU által előirányzott szint észszerű. A teljesítmény irányelv előirányozza, hogy a ö, hogy fel kell újítani az épületeket. Itt az ötös cikket ki kellene bővíteni, hogy az egész ágazatot magában fogja, foglalja ez. A úr. Ja, Köszönöm, ott szeretném folytatni, ahol a kolléga abba hagyta a hozzászólást. A fő cél a felújítás, a szociális lakások felújítása kell, hogy legyen a fő cél. Ezeket a lakásokat sürgetően megfelelő szigeteléssel kell ellátni. De itt nem csupán a szigetelésről van szó, hanem arról is, hogy az épületeket úgy kell kialakítani, hogy optimális legyen a napnak való kitettségük, ugyanakkor kedvezőtlen mikroklíma is keletkezhet a lakásokban, hogyha túlságosan le vannak szigetve, túl erős a szigetelésük. Az egyes intézkedéseket felül kell vizsgálni, európai forrásokat fogunk rendelkezésre bocsájtani, amelyeket ezen célra a megfelelő irányban kell majd alkalmazni. Az egész kép teljes körül, Természetesen az épületeknél kell elkezdeni a munkát, ugyanakkor a mobilitás is összefügg ezzel a területtel. Elég ö, konnektort kell rendelkezésre bocsájtani, hogy az elektromos járműveket fel lehessen tölteni, mert ma még nincs elég ilyen töltőhely. López. Blanco López kolléga. Nem, előbb Turmes úr kapszott. Uh, thank you very much. Uh, köszönöm szépen, köszönöm Bent. A kiváló első nyilatkozatot. A hosszú távú terve is rendkívül fontos. Itt tudjuk áthidalni majd a mostani parlamenti ciklust a következővel. Hogyha elolvassuk a bizottsági szöveget, akkor látjuk azt, hogy a szociális lakhatási aspektus meg lehetne a hosszú távú tervezésben erősíteni. Nagyon sok országban mi történt ezen a héten? a Rendkívül súlyos smoghelyzet alakult ki a nem megfelelően szigetelt házakban rendkívül szennyező módon fűtöttek, és ezért borzasztó levegőminőség alakult ki sok országban etélen. Még egy témára térnék ki. Nem tudom, hogy megvan-e már a megoldás. Az olaj és gázárak relatíve alacsonyak. És különböző illetékes szervek előrevetítése szerint ez így is fog maradni. Hogyan lehet üzleti érdeket ö, keltenünk arra, hogy magáncél, magánpénzeket beruházzanak az épületek energiahatékonyságába akkor, amikor ezek a tüzelőanyagok még ennyire alacsony áron elérhetőek. Nem elégséges az, hogyha csak várjuk, hogy a magán cégek befektessenek, közpénzekre van szükség, hogy ezekkel kiegészítsük a magántőkét. Azt gondoljuk végig, hogy a közpénzeket hogy tudjuk a legjobban felhasználni erre. De mivel a széndiokszidára alacsony, az gázára szintén alacsony, egész egyszerűen nem eléggé vonzó az üzleti világ számára az épületek felújítása, hogyha csak magánpénzből akarjuk ezt elérni, úgyhogy mindenképpen közpénzből folyosító ösztönzökre van szükség. Köszönöm. Most Blanko López úr kap szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, az energiahatékonyság az épületekben nagyon fontos, amikor a széndiokszid mennyiség csökkentéséről beszélünk az Európai Unióban. A nagyobb fogyasztók ugyanis óriás mennyiségben csökkenteni tudják e széndiokszid kibocsátásukat profitábilis módon. Az épületek jelentős része nem energiahatékony, úgyhogy óriási probléma áll előttünk a meglévő épületek felújítása kapcsán. Az energia megtakarítás, illetve az ezt célzó felújítások relatíve olcsóak és elvégezhetőek. Így a fogyasztók kevesebb energiát fognak felhasználni, ráadásul munkahelyeket is teremtünk. Lehetőség áll tehát előttünk, hogy az energiaszegénység ellen fellépjünk. 23 millió család ugyanis még mindig energiaszegénység által sújtott Európában információra van szükségünk arról, hogyan lehet javítani az épületek energiahatékonyságát, milyen intézkedésekre van szükség, hogyan lehet ezt nyereséges módon végrehajtani. Lehetőség áll tehát előttünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Spiráki úr kapszott. Nem Spiráki, asszony javítsa magát az elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó magam is örülök, hogy Benszen úr a jelentéstevő, mivel az ő háza példaértékű, és természetesen más házakat is meg kell vizsgálnunk a nagy lap, lakóépületeket, ahol sok ember él, és amelyek energia szempontjából nincsenek jól felszerelve. Tesszaloniképpen nagyon erőteljes az energiaszegénység, ezen családok 40%-a, akik nehézségekkel küzdenek, nem is férnek hozzá az energiához. Ez is egy fontos téma tehát. Az energiaszegénység kérdéséről nem szabad megfeledkeznünk. Fontos probléma ez Tesszalonikiben. Én azt javaslom, hogy legyen egyfajta energiaplatform, ahol is az FC forrásait lehetne ö, tárolni, úgymond, de magánforrásokból is fel lehetne tölteni forrásokkal. A második dolog a tájékoztatás a szegények számára, hogy, ez, hogy milyen hasznot húzhatnak ebből, hogy a mindennapjaikban jobban tudjanak élni. Sí, grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr nem ismétlek meg számos dolgot, amit már elhangzott. Úgy tűnik azonban, hogy van egy kevésbé ígéretes eleme ennek a javas, javaslatnak. Ez egy egyszerű átdolgozás, egyfajta újrakeverés a dolgoknak. Uh, ahelyett, hogy valóban felülvizsgálnánk ezt az irányelvet. Tehát ez az újrakeverés nem vizsgálja újra a kritériumokat, mint ahogyan ez a hetes cikkben szerepel az energiahatékonysági irányelvben, hanem csupán arra korlátozódik, hogy ezen kritériumok fennállásának határidejét meghosszabbítsuk. Kérdésem, hogy a parlament álláspontjának fényében ezen első ciklus során nem kellene -e ambiciózusabbnak lennünk. Tehát legyenek ambiciózusabbak ezek a célok, mert az 1,5%-os megtakarítás az értékesítések volumenét illetően, hát erről már alkottunk jogszabályt a múltban. A második dolog a hatályt is ki kellene terjeszteni a közhivataloknak otthont adó épületekre, ugyanis fontos a következetesség a célok elérését illetően. És az energiahatékonysági cél az épületektől kezdődően az egyik stratégiai célunk, irányunk, és ennek az erősségét meg kell őriznünk a jövőben is. Köszönöm szépen, Karin szúr Köszönöm szépen. Érdekes ez a vita. Egy gyakorlati dologra szeretnék rámutatni. Nyilvánvalónak tűnik, hogy az épületek nagyon sokat számítanak, hogyha felújítjuk őket a kibocsátás csökkentésben. De költség és kvalifikáció kérdése is ez a téma. A három balti ország, de nem csak a mi országaink, hanem talán egész Kelet-Európa esetében igaz, hogy nagyon sok 70-es, 80-as években épített olyan épület van, amelyek egyáltalán nem energiahatékonyak. Akkoriban egyáltalán nem voltunk érdekeltek ebben. Ahhoz, hogy ezeket az épületeket át tudjuk alakítani, alakítani vagy energiahatékony új épületeket hozzunk létre, az ezen munkát végző emberek képesítését is végig kell gondolnunk nagyon gyakran azt gondolják, hogy ó, oh, hát leszigeteljük az épületet, aztán kész. De hogyha ehhez nem párosítunk megfelelő szellőztetést, akkor bepenészedik az egész épület, és csak kárt okozunk vele a helyet, hogy hasznosan haszon, hasznot hoznánk. Az országunkban az úgynevezett szociális épületeket privatizálták, és az emberek megvásárolták ezeket az olsó lakásokat. A legszegényebbek élnek a saját maguk által megvásárolt, nagyon csúnya és rosszul szigetelt házakban. Óriási beruházásokra van szükség tehát. Nem akarjuk, hogy az embereknek sokkal drágább legyen a lakhatása, mert azt nem tudják kifizetni, de valahogy mégis meg kell oldani az energiahatékonyság javítását. Köszönöm szépen, én is felvettem magamat a felszólalók listájára, mondja az elnök úr, és én Kelly úr megjegyzésére szeretnék reagálni. Benson úr azt mondta, hogy, vagy azt mondta, hogy Benson úrnak annyira csodálatos háza van, hogy igazán jogos, hogy ő az előadó. Emlékeztetnék arra, hogy az árnyék jelentéstevők esetében is a 28, csak hogy gondoljuk végig, a 28 tagállamban a legnagyobb ingatlan tulajdonos mindenhol az állam. És amikor Kalinz úr arról beszél, hogy katasztrofális állapotban lévő házakkal van tele az országa, nagyon gyakran a kormány tulajdonában vannak ezek az épületek. Tehát azok, az, abban a helyzetben vagyunk, hogy a kormányzatok mindenféle szabályokat próbálnak ráerőltetni a magánszektorra, de közben a saját általuk birtokolt épületeken ezeket nem érvényesítik. Most pedig Gyerek úr kap szót. Nagyon szépen köszönöm. Az épületek energiahatékonyságáknál figyelembe kell venni, hogy a fűtést nem lehet hosszú távra szállítani. Európa pedig nagyon különböző a földrajzi adottságait illetően északon 200 kW per óra energiára van szükség, míg délen 80-ra, hogy felfűtse az ember az épületét. Tehát egyform, egyforma rendszert kellene kialakítani mindenki számára. Második megjegyzésem az, hogy az építészek és a várostervezők számára nagy feladat lesz ennek a megoldása. És ez azt jelenti, hogy a természeti adottságokat jobban figyelembe kell venni ezekben az országokban. Ez lesz a leghatékonyabb és a leggyorsabb módja az energiahatékonyság elérésének. Következő hozzászóló. Nagyon sokan beszéltek arról, hogy milyen fontos az energia megtakarítás, és milyen rossz, hogyha az emberek energiaszegénységtől szenvednek, ez igaz, de erről is beszélni kell, hogy mit lehet tenni, és egy dologra szeretnék rámutatni, hogyha az épületek esetében egyre ö, növeljük az előírásokat az energiahatékonyság tekintetében, ez azt jelenti, hogy egyre drágábban építhetünk házakat, és két megoldás lesz, vagy a bérlet lesz ö, drágább, egyesek nem tudják ezeket megfizetni, nem kapnak ilyen lakásokat, ö, és akkor ebben az esetben az is lehet, hogy nem fognak az ingatlan fejlesztők új házakat építeni, ezt már átéljük, megtapasztaljuk, mert annyira magasak a költségek, annyira sok az előírás, hogy egyre drágább a lakásépítés, tehát el kell gondolni, hogy végül annak az ellenkezőjét érjük el, mint amit el akarunk, hiszen növeljük a költségeket, és a végén már nem fognak vállalkozók lakásokat építeni, illetve a hétköznapi emberek nem tudják megfizetni a magas béleti árakat nagyon sokszor történt már az, hogy jó szendék vezérelt minket, és rossz eredményt értünk el. Köszönöm szépen. Nika úr az utolsó hozzászóló a Köszönöm szépen, elnök úr. Egy megjegyzésem van. Úgy érzem, hogy szükség van egy kötelező elemet bevezetni az európai szakpolitikákban. Ugyanis a legtöbb kelet-európai országban nagy házak vannak, amelyeknek 50 vagy 100 lakása is van. Ilyen épület tömbeknek az energia hatékonyságának a növelése a regió igazgatósághoz tartozik. Ugyanakkor ez nem veszi figyelembe a helyi hatóságoknak a feladatát, tehát hogy ezeket a költségeket neki kell viselni. Egy olyan épület, amelyben százan is lakhatnak akár, de egyikük nem ért egyet ezzel, nem lehet egyszerűen semmit sem tenni, hogy az épület energiahatékonyságát növeljék. Tehát az ilyenfajta kezdeményezéseket gyakran bürokratikus döntések eh, akadályoznak meg. Ennek a, ez azt jelenti, hogy az európai pénzeket nem tudjuk elkölteni, és nem lesznek energiahatékonyak az eh, épületek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Nukor, mondja az elnök. Valaki más még szeretne hozzászólni? Hogyha nem, akkor köszönöm mindenkinek, a fegyelmezett hozzászólást, és Roccen urat kérem meg az Energia Főigazgatóságtól, hogy szóljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekes volt ez a vita, és a folytatását nagyon várjuk. Néhány megjegyzésre szeretnék visszatérni. Bencen úrnak azt szeretném mondani, hogy további gondolatait várjuk, hogy a jogszabály hogyan tud a magánfinanszírozáshoz hozzájárulni. Ez egy nagyon érdekes javaslat. És hogy arra is várunk, hogy hogyan lehet megakadályozni azt, hogy kudarcot valljunk, bezárjuk magunkat tulajdonképpen ebbe. Kelly úrnak kapcs- kapcsolatban azt szeretném e, mondani, hogy megpróbálunk olyan projektet e, kialakítani, amelyek gyakorlatban átültetik ezeket a gondolatokat. A, e, a jogalkotás, a jogszabály az ilyen, és aztán volt, aki az elektromobilitásnak a költségeiről beszélt. Igen, ennek vannak egy 8 milliárdról van szó, tehát nagy összegről. Ugyanakkor tulajdonképpen felmerül a, a, tyúk vagy a tojás problémája, tehát hogy mi volt előbb, tehát igazából azon kell gondolkodni, hogy hogy oldjuk meg a problémákat ott, ahol az emberek laknak. Tehát a célkitűzés az mindenkié, csak meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet ezt költséghatékony módon megoldani. Aztán az egyablakos ügyintézést illetően a Horizont 2020 keretében próbáljuk ezt megoldani, tehát az intelligens finanszírozást, az intelligens épületeket vannak olyan országok, ahol magáncégek valóban egy nagyon hatékony programot alakítottak ki, ezeket majd megvizsgáljuk, ezeket a megoldásokat. Márcinezi úr beszélt a szélesebb körű rendszerhez való rendszerhez kapcsolódni. Az ugyanis vannak olyan épületek, ezt mutatják ezek az intelligens mutatók, hogy, amelyek nem tudnak csatlakozni a, a intelligensebb megoldású. Tehát egy, egy olyan épület, amely ezt meg tudja tenni, az ezen az intelligens mutatón, intelligencia mutatón följebb kerül. Nos, aztán vannak olyan épületek, amelyeket amelyekben az elektromos áramot tárolni is lehet. Ez például egy nagyon jó megoldás. Aztán Az energiaszegénységgel kapcsolatban, és többen is említették ezt, az, hogy az elemzésünk alapján, hogyha ezt az egészet elvégezzük, akkor tulajdonképpen az alacsony jövedelmű emberekkel segítünk. Hogyha ugyanis, hogyha valaki ki akar venni egy épületet, akkor a tulajdonosnak informálni kell, tájékoztatni kell a lakót, hogy milyen az energiahatékonysága az épületnek. Tehát ilyen módon tulajdonképpen maguk ezek a jövőbeni lakók is részesülnek a jó hatásától tehát az energiaszegénységet ilyen módon próbáljuk eh, elkerülni. Tehát eh, például, hogyha valahol az ablakkeretek eh, rohadnak, stb., akkor nyilvánvalóan az energiahatékonyságát rontja. A piaci tervezés a kapcsolatos a megújuló energiával, hiszen megpróbáljuk az energiahatékonysági irányelvet felhasználni, nem csak azért, hogy a hatékonyságot megvizsgáljuk, hanem az, hogy a megújuló energiát is bevonjuk ebbe a tervbe. Egyetértek abban, hogy a hosszú távú tervek különösen fontosak a kormányok számára, hiszen amikor a minisztériumok a hosszú távú energiatervezést megteszik, akkor tudniuk kell, hogy az épületek milyen állapotban vannak az energiahatékonyságot illetően. Ezen kívül amikor megves, bevezetjük ezeket a, az intézkedéseket, akkor eh, tulajdonképpen a Párizsi Egyezményt is figyelembe kell venni, eh, hogy, eh, és pedig azt illetően, hogy számszerűsíthetjük, hogy mit teszünk, milyen munkát végeztünk el ezen a területen. Ugyanakkor van egy terület, a, ahol óva intenénk eh, a, tett, eh, a tevékenységről, tehát hogyha amikor ki akarják terjeszteni a hatéját ennek a, az irányelvnek. Ugyanis ezek a eh, rendelkezések még nincsenek hatályban, és az ötös cikket az energiahatékonysági irányelvben azért nem akartuk még változtatni, mert még nem mértük fel, hogy a kormány szinten mit tudunk elérni. Hogyha a többi rendelkezés is megnyitjuk, annak az a kockázata, hogy a vita az még hosszabb lesz és bonyolultabb olyan területeken, ahol, ahol a hatáját kiterjesztenénk ezeknek a rendelkezéseknek. A közpénzeket illetően, Turmes úr említette ezt, világos, hogy a, szükség van erre is, de a közpénzeken kívül nagyon sokat segíthet az, hogyha a magánpénzek ebbe az ágazatba befolynának. Az intelligens épületesek esetében nyilván láthatjuk, hogy mennyi energiát mentünk meg például, hogyha, vagy takarítunk meg, hogyha kicseréljük például az ablakokat az épületeken. Tehát ezért nagyon fontos figyelni ezekre a tényezőkre is. Kerenzus Nika uraknak a megjegyzése valóban nagyon fontos problémákat vet fel, tehát például a szerződéses kapcsolatokat illetően, de vannak azért bevált gyakorlatok, jól bevált gyakorlatok is, jó példák. Például én Lettországban voltam, ahol nagyon jó megoldásokat láttam a, a renoválást, épületek renoválását illetően tehát tanulhatunk más példákból is. Végül pedig egyetértünk azzal, hogy a költségekre figyelni kell. Amikor új ételetekről van, épületekről van szó, akkor akkor nagyon jó példákat láttunk a jó energiahatékony épületek esetében. Tehát a, a gazdasági választás is ezt figyelembe fogja venni. Nos, úgy látom, hogy már sokkal több időt felhasználtam, mint ami a rendelkezésemre áll, tehát akkor itt leállok, és remélem, hogy folytatjuk majd ezt a vétét. Elnök, nagyon Köszönjük ezt, azt hiszem, hogy minden hozzászólónak adott választ. Most akkor Benson úrnak adom meg a szót a jelentéstevének. Köszönöm szépen a megjegyzéseket a kollégáktól, a jelentésektől. az új épületek az, azok csak 1,5%-át állják az épület tömegnek, és ezért a meg, már meglévőre kell koncentrálnunk. A hosszú távú tervezés a tagállamokban nagyon fontos, és több kolléga is említette ma az energiaszegénységet, és hogy mennyire szükséges ezeknek az épületeknek a renoválása, az állami épületek és az a, a házak esetében. Nagyon sok önkormányzat és régió és állam van sok energiaszegény épület van, tehát megvannak a különböző lehetőségek, a strukturális alapokkal, az FC és a többi, de a közpénzek azért nem oldják meg a kihívásokat, nem adnak válaszokat a kihívásokra, ezért szükség van a magánfinanszírozásra is. Csak ilyen módon tudunk sikert elérni. Tehát minden eh, lehetőséggel szeretnénk foglalkozni ebben a szempontból. Mi nem csak egyedül vitorlázunk, eh, ugyanis az energiahatékonysági irányelv nagyon fontos, és ezt is figyelembe kell venni. Végül pedig eh, szeretném megköszönni Katszon úrnak a kiváló együttműködést, és várom a további eszmecserét. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük szépen, Benson úr. Most akkor az utolsó napirendi pontra térünk a 11 napirendi pont a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatása. Szeretnék tájékoztatni arról, hogy egy óra, órát terveztünk erre az előadásra, a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők és az eszmecsere számára. Most akkor átadom a szót Blanco López úrnak, 5 percre ő a jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság javaslata lehetőséget kínál arra, hogy kiigazításokat eszközöljünk a korábbi jogszabályhoz képest az ágazatban történt fejlődést figyelembe kell venni ennek során, és az éghajlatváltozás tényét is. Nagyon fontos a nemzetközi egyezmények tiszteletben tartása fontos a megújuló energiák piacának fejlesztése, amely fontos lehetőséget jelent vállalataink számára, és a munkahelyteremtés szempontjából is nem vesztegethetjük el ezt a lehetőséget, mindenféleképpen kulcs szerepet kell eh, vállalnunk ezen technológiák eh, fejlesztésében. Megvan a megfelelő szakismeretünk, szakértelmünk, megvannak a vállalataink, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel. És a harmadik dolog, amely szintén nagyon fontos, a ö, eh, csúcs technológiás megújuló ö, energiatermelés kérdésköre nem csupán az intézkedések fenntarthatóságáról gondolkodtat el minket. Most alacsony költségű energia előállítására van lehetőség, amely az iparunk versenyképességét is javíthatja. Ez a tiszta energiacsomag, ez egy megfelelő intézkedés csomag helyes irányba mutat, ugyanakkor nem elégséges azon célokhoz képest, amelyeket el kívánunk érni. Az Európai Parlament feladata, hogy garantálja, hogy a 2030-as és 2050-es célkitűzéseinkkel összhangban fogalmazunk meg a célkitűzéseinket. Szerintem ezért túl kell lépnünk a 27%-os részarányon már, ami a megújulók részarányát illeti az energiafogyasztásban. Nem elég az energiarendszer dekarbonizációja 2050-ig, hogyha csupán 27%-os céltűzünk, ki 2030-ra. A növekvő verseny miatt elképzelhető, hogy ez a 27 százalék nem kerül elérésre további kötelezettségvállalások nélkül. Megállapodást kell tehát találnunk, hogy elérjük ezt a célt, és hogy összhangban legyünk a 2050-re vállalt céljainkkal. Ezen túlmenően az új célok, amelyeket kitűzünk, azokat kötelezően kell kiróni a tagállamokra hiszen különben ellentmondásba kerülnénk az üzenetünkkel, amit küldeni akarunk. Tehát egy ö, versenyképes megújuló energia ipar az egyik, a téli csomagban is ez szerepel, és fontos a megújulók nagyobb integrációja az energiapiacba. Fontos, hogy a hogy megerősítsük azt a szempontot, hogy Európát egy olyan területnek érzékeljük a vállalkozók, amely jogbiztonság szempontjából stabil, fontos a nagy beruházások vonzása, hogy megvalósulhasson az energia átmenet. Egy másik fontos kérdés a fogyasztó ö, emancipációja úgymond, ugyanis a fogyasztók a jövőbeli energiapiac ö, gerincei, az árkézés szempontjából, az en- saját energia előállítása, értékesítése szempontjából, tehát a fogyasztó az energiapiac főszereplőjévé válik majd a jövőben. Ezért fontos az intelligens városok koncepciójának ösztönzése, az elektromos járművek ösztönzése, a saját energiatermelés, az intelligens eh, energiahálózatok kiépítése. Az irányelvnek meg kell könnyíteni ezt a folyamatot. Ez mindenképpen előrelépés a jövőbeli energiapiac szempontjából. A saját energiatermelése jog kell, hogy legyen, ezen kívül el kell kerülni a mesterséges akadályokat, amelyek a fejlődést gátolhatják. Egy további szempont a megújulók bevezetése a közlekedés területén. A 30,4%-os részarány ezen ágazat részéről a széndiokszid kibocsátás esetében egy fontos tény, és nagyon nehéz a dekarbonizációt elérni, hogyha nem ö, foglalkozunk ezzel az ágazattal specifikus módon. Az Európai polgárok életminősége szempontjából nagyon fontosak ezek a kérdések. A munkánk gyümölcse egy világos jogszabály kell, hogy legyen, amelyet kiigazítunk, és amely jogszabály megfelel a gazdaság dekarbonizációja felé vezető útnak. Hogy az energiánk gazdaságosabb legyen, környezetbarátabb és egyben munkahelyeket is terem, teremtsen. Nagy kihívással nézünk tehát szembe, amely egyben lehetőséget is kínál számunkra. Köszönöm szépen. A néppárt nevében Kelly úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is üdvözlöm a bizottság jelentését, hogy felülvizsgálják az illetékes jogszabályokat, nagyon jó elemeket tartalmaz, néhány kiegészítő gondolattal szeretném ezt kiegészíteni, talán ezek még nem is javaslatok, de néhány alapgondolat. Az egyik a célok kapcsolódik. A 27%-os javasolt célról még sok vita lesz. Emlékeznünk kell, hogy a parlament már több alkalommal is magasabb 30%-os célt fogadott el. A tanács tagjai szerint ez túl magas, de szerintünk 20-27 túl alacsony. A többség támogatta a magasabb célt, és szerintem kötelességünk, hogy ezt részletesen megvizsgáljuk, és a leghatékonyabb célt válasszuk ki. Azt is érdemes megemlíteni, hogy a bizottság tanulmányait érdemes átvizsgálni, hogy ők a saját javasolt számukat mivel támasztják alá. A modellezett számoktól elmaradt például a szélből termelt energia mennyisége, úgyhogy nagyon fontos, hogy a realitások alapjára építkezzünk, és az új, például nukleáris energiával foglalkozó cégek felé megfelelő üzeneteket küldjünk. Ne felejtsük el azt sem, hogy az, hogyha nem fogadunk el szakpolitikákat, akkor 25 4,8%-kal tudjuk, tudjuk növelni 2030-ra a megújulók arányát, és szerintem ez nem eléggé ambiciózus, ezért érdemes tovább tárgyalni arra, hogy milyen szakpolitikákkal ösztönözzük a megújuló energiaforrásokat. A megújuló energiaforrások fogyasztói és termelői. Nagyon fontos az, hogy a megújuló energiaforrások az energiamixbe természetes módon bekerüljenek, elfogadható módon, különösen a vidéki területeken, ahol nagyon hatékony tud lenni a megújuló energiaforrások felhasználása. Biztosítani kell azt is, hogy egy fair, igazságos energiarendszert tartunk fenn, de ugyanakkor a az elosztó hálózatok költségeit is vállaljuk, ezt nem szabad a társadalomra hálítani, hiszen akkor nagyon kevés fogyasztó lenne kedvezményezettje ezen új lehetőségeknek. A fűtés-fűtés. A fűtés-fűtésről az új szekciót nagyon üdvözlendőnek tartom. Ezt szerintem érdemes alaposan megvizsgálni, hogyha nem kötelező érvényűként tartjuk fent a célokat, az lehetséges, hogy nem fog gyors haladáshoz vezetni, ezért erősebb jelzést kell küldenünk. És végül azt mondanám, hogy nagyon alaposan meg kell vizsgálnunk, a bioüzemanyagok teljes kérdéskörét, mert a múltban már rossz irányba tértünk el, nem szabad, hogy ezt a hibát még egyszer elkövessük. Köszönöm szépen. Köszönöm, Kelly úr. Most az ECR árnyék előadója Hanzer úr kap szót. Viszont tudják, hogy a bizottság 27%-os megújuló energiaforrás arányt javasol az Európai Unió bruttó energiafogyasztásában de az, hogy ez 27% maradjon, vagy megemeljük ezt a célt, ez még mindig vita tárgya. Minden tagállam hozzájárulását még meg kell határoznunk ehhez a célhoz, és ágazati célokat a bizottság nem határoz meg, hanem csak egy megújuló tüzelőanyag kvótát akar bevezetni. A legellentmondásosabb a javaslatban az, hogy a hagyományos bioüzemanyagok arányát 7-ről 3,8%-ra akarja csökkenteni a közlekedésben. Ennek a fő oka az indirekt földfelhasználási következmények negatív hatása. Erről mindannyian tudnak. Új cégek, új üzleti modellek jelennek meg az gazdaságilag és környezetvédelmileg fenntartható bioüzemanyagok termelésére. A kérdés azonban az, hogy az európai termelők milyen mértékben fognak hátrányt szenvedni attól, hogyha egy ilyen felső határt határozunk meg. Illetve milyen negatív hatása lesz mindennek a végfelhasználókra, hiszen azt látjuk, hogy a bioüzemanyagok fogyasztása egyre terjed az Európai Unióban. A jelentéstevő azt mondja, hogy a 27%-os célt 30-ra szeretné növelni egy korábbi európai parlamenti döntés nyomán, mi szeretnénk azt, hogyha a hagyományos bőzőanyagoknak egy felső határát is meghatároznánk. Erről a vita még nem zárult le, de világosá szeretném tenni azt, hogy a szubszidiaritás elvében nem ismerek kompromisszumot, a tagállamok szabadságát tiszteletben kell tartani a saját energiamixük meghatározásában. Most pedig Féderle úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Először is a célokról hát minimum azt mondhatom, hogy lehet javítani ezen a célon. Ahogy azt jelentéstövő is mondta, a néppárt és az ECR részéről is látom a nyitottságot ebbe az irányba. Szeretném, hogyha az ITRE szakbizottság egy új tanulmányt rendelne meg, az alapkutatáson túlmenően, amit a bizottság végeztetett el, a bizottság számai szerintem 2012-esek, hogyha jól tudom és ez azt jelenti, hogy azóta új fejlemények alakultak a 2012 és 2017-es ár ingadozásokat még nem vették figyelembe, illetve a megújuló energiásokba való befektetések költségének az alakulását sem. Tehát szerintem lehetséges ugyanazon költséggel magasabb célokat kitűzni, hogyha jól végezzük a munkánkat. És a kollégákat kérem arra, hogy támogassanak bennünket ezen ügyben. A megújulók aránya a hűtésben, fűtésben nagyon fontos itt is figyelembe venni azt, hogy több, több tagállam már is nagy mértékben használ megújulókat a területen. Hogyha az összes célt tekintjük, akkor minden tagállamnak kellene bizonyos célokat elérni. Vannak olyan tagállamok, amelyek már is az ilyen közös meghatározott célon túlmentek az ECRS árnyék előadó irányvonalát több mértékben tudjuk, több szempontból tudjuk követni. Szerintünk a, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését általánosában kell tekinteni, függetlenül attól, hogy ezt milyen anyagok felhasználásával érjük el. A bioüzemanyagok és az erdők, illetve a tagállamok szuverenitása a tekintetben, hogy az energiamixről és az erdőgazdálkodásról öntsenek, ez megóvandó. A házon belül egyébként nagyon sok vita folyik arról, hogy az erdőgazdálkodást hogyan nézzük. Nagyon különbözőek az álláspontok tagállamonként. Vannak olyan tagállamok, ahol 70-80 százalékban fenntarthatóak az erdők, más országokban a fenntarthatóság még önmagában is problematikus. Még két dolog, a megújuló energiákba való beharuházások aránya az elmúlt években csökkent, ezért világos célokra és világos jelzésekre van szükség, és arra, hogy hosszú távú politikát fogadjunk el, hogy a beruházások aránya növekedjen. És az utolsó dolog, amit szeretnék az összes kollégának mondani, óriási felelősségünk van az egész téli csomaggal kapcsolatban. Szeretném a jövőbeli kompetenciaharcot elkerülni a szakbizottságok között. Az LTS e szektort és az egész téli csomagot egyben tekintenénk, akkor mi legyünk a vezető, az illetékes szakbizottság. Hiszen mi vagyunk azok, akik az összes fájlban leginkább hatáskörökkel bírunk. Biztos vagyok benne, hogy az envivel óriási harcunk lesz, de legalább megosztott kompetenciák legyünk, kompetenciánk legyen, hogy felelősséget tudjunk vállalni a teljes csomagért. Köszönöm Feder Leó, Turmes úr kapszót. Köszönöm szépen. Köszönöm kollégák, hiszen szinte konszenzus alakult ki arról, hogy 27%-os célunk túl alacsony. Miért? A megújuló energiaforrások drágák voltak. De nézzék meg, hogy a napenergia, illetve a tengeri szélfarmok esetében milyen új számok vannak. Nézzük ezt meg alaposan. Az Európai Bizottság nagyon fontos lenne, hogy frissítse a számait, vagy nekünk kell egy új vizsgálatot elvégeztetnünk. Ha a hatékonyságot nézzük, akkor a 33-35 százalék lenne az elfogadható, és ami fontos. Nem értem, hogy az Európai Bizottság miért mondja azt, hogy a zöld elektromosság 50%-os aránya 2030-ban a maximum, amit elérhetünk, és aztán a bizottság azt mondja, hogy az elektromobilitás és az elektromos ö, fűtés tekintetében rohanjunk előre. De miért rohanunk előre, hogyha az elektromos autót végső soron szénerőművekből származó villamos energiával hajtjuk? Ez nem jó. Nem az a lényeg, hogy a villamos energiának legyen magasabb aránya. Nem itt kell a célt meghatároznunk. Az elektromos mobilitás persze fontos, az lakhatás és az épületek tekintetében a hatékonyság, hatékonyság és hatékonyság, és hogyha ez a hatékonyság megvalósult, akkor utána gondolkozhatunk a villamos energiával való fűtésről. A Lengyelország PV pályázatot um, írt ki. 95 euró megavatóránként Lengyelországban az, ami 55 euró Dániában. Hogyan lehet ezt megmagyarázni? A föld, a földterület ára olcsóbb sokkal Lengyelországban, mint ö, Dániában, de a bioüzemanyagok ára mégis duplája hol, Lengyelországban, mint Dániában. Miért? Azért, mert a tőke árában ekkora különbség van a két ár két ország között. A beruházók mind el tudják majd mondani azt, hogy a legkisebb kockázat vonza a legolcsóbb tőkét. És ami a bizottság javaslatában nem elég erős, az a erő megújulók tekintetében meghatározott irányítás. Az irányítás nem eléggé meghatározott, nem eléggé erősen van körülírva. És van egy új elem, segíteni kell a tagállamoknak, hogy akkor, amikor az megújulókat, a megújuló hálózatokat és a piacokat bevezetik, akkor támogatást kapjanak. Az úgynevezett csecsini jelentés az, hogyha nem dolgozunk együtt, az óriási költségeket generál. A bizottság még mindig töredezetten az ibériai félszigetre, Németországra és Franciaországra, a balti országokra határozza meg a rendszer költségeit, ahelyett, hogy egy új lehetőséggel egész Európára terjeszteni ezt ki. Köszönöm, Tónasz úr, most López Bermeholszön kap La propuesta de la comisión. Köszönöm, elnök úr. A bizottság javaslata annyira kevés ambiciózus, hogy felmerül bennem a kérdés, hogy vajon a bizottság illetékes szolgálatai egyáltalán koordinálják-e ezt. A, ez azt jelenthetni, hogy az ruház be ebbe az ágazatba, aki csak akar, és ez az ultraliberális megközelítés nem összeegyeztet, sem az energiacirokkal, sem a Párizsi Egyezménnyel sem pedig az energiaátmenet koncepciójával és a munkavállalók kérdéskörével sem, sem pedig az energiafogyasztás demokratizálásával. Ugye itt vannak kötelező célok nemzetállamokra lebontva, és vannak támogatási és ellenőrzési mechanizmusok. Ez a parlament több ízben hangoztatta, hogy világosabb perspektívára van szükség, amely előnyben részesíti a megújuló energiákat a közlekedés területén és valamennyi ágazatban, és az összes fontos szereplő érdekeit meg kell védeni a kistermelőktől kezdve szakszervezetekig. Ezek tehát a mi prioritásaink, és bizonyos vagyok benne, hogy együtt fogunk majd dolgozni ezen az irányvonalon, hogy aztán egy jó jelentést dolgozhassunk. Köszönjük. Köszönjük. Köszönöm, elnök úr. Mi is, ahogyan több ízben elmondottam, szeretnénk a nemzeti célkitűzéseket megőrizni. Ugye itt az megújuló, megújuló energia ö, célokra gondolok. Nem hiszem, hogy ezek a ö, másfajta célok működhetnek, mert így a jobb kéz nem tudja, hogy mit is tesz a bal kéz, a nemzeti szint nem tudja, hogy mit tesz az európai szint, és ahogyan már több ízben elmondtuk, továbbra is a fogyasztók jogaiért küzdünk, elégedettek vagyunk, hogy a bizottság javaslatokat nyújtott be ebben az irányban, ugyanakkor szeretném kiemelni, hogy a fogyasztó, mint aktív energiatermelő egyén vagy közösség koncepciója fontos számadatokkal kapcsolódik össze. Egy tanulmányt szeretnék önözökkel megosztani, mely szerint 2030-ig 180 millió fogyasztó termelheti meg a saját felhasznált energiájának nagy részét, és 2050-ig a fogyasztók több mint fele vonódhat be majd autonóm módon az energiatermelésbe, és ez az energiatermelés 45%-át fedi majd le. Az Európai Unióban, és ez a bizottság szava, tehát az Európai Unió kell, hogy legyen a világ első megújuló energia termelője, ugyanakkor a világ más részéről érkező adatok azt mutatják, hogy egyes országok sokkal gyorsabban haladnak előre ezen a területen, mint mi. Az Európai Unióban az Energiaunió középpontjába a polgárokat kell állítani. Azon fogunk dolgozni, hogy ezen két kijelentés ne maradjon szlogen, hanem következetes végrehajtható jogszabályokká váljanak ezek, és a polgárok valóban főszereplői évé váljanak az energiaátmenetnek Európában. És ugye ennek nagyon sok előnye van hatása a foglalkoztatásra, a helyi beruházásokra és geopolitikai előnyök szintjén is, hogyha megnézzük az energiaátmenetet a megújulók irányába. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönjük, Tamburán úr. Hét másik képviselő kért szót, és akkor először Ferenc úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekes ez a vita. Én egy gyakorlati kérdést vetek föl. Ez egy nagyon fontos anyag. Nyilvánvalóan a több megújuló energia jó Európa számára, nem függünk annyira az importtól, stb. Ugyanakkor van egy kérdés, amit figyelembe kell venni, és pedig, mivel tudjuk, hogy minél több a megújuló energia, egyre nagyobb a szakadottság a, a hálózatban. Ezért egy támogató energia van, rá van szükség, és ezért például a foszilis, foszilis energiák szükségesek, és akkor így nem működik a, a, a, a megújuló energiáknak a támogatása. Tehát nem szeretnénk, hogyha ez megtörténne. Épp ezért el kell gondolkodni róla, hogy hogyan oszt, ösztönzik a több eh, megújuló energiát, anélkül, hogy a termelők eh, ne kérjék azt, hogy legyenek eh, támogatások a foszilis üzemanyagokra. Tehát ezzel a kérdéssel valóban foglalkozni kell. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Márton úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én szerintem egy probléma valóban, egy pont valóban problémát okoz, ez pedig a nagyon merev álláspontja a bizottságnak a pályázatok esetében. Tehát Hogyha hatékonyan akarják a helyi közösségek a területeket rendezni, például képzeljünk el egy tengerparti régiót Európában, aki az offshore energiát szeretné növelni. És nem tud azt mondani, hogy csak a megújuló energiák esetében indítok pályázatot, például a fotovoltaik fényenergiával kapcsolatban. Tehát vannak egy, van egy másik példa is, nyilvánvalóan nem a kínai olcsóbb energiát szeretnénk, vagy ipart szeretnénk támogatni, hanem a helyi, helyi polgári társadalmat hagyjuk, hogy eldöntse, hogy mit, mit akar. Igen, legyen megújuló energia, de ne csak a bizottságnak legyen ez a hatáskörében. Kolicek úr. Nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, hogy az előző hozzászóló már elmondta, hogy bizonyos esetekben jobb ilyen vagy más esetekben olyan energiákba befektetni. Ugyanis hogyha szakadozik a termelés, akkor bizonyos energiákat, például fosszilis vagy más energiáknak a felhasználásra is szükség van, például a biomasszal esetében, vagy vízenergia esetében. Vannak bizonyos szivattyok, Ugyanakkor vannak olyan források, amelyeknek nagyon nagy szüksége van a támogató energiára. A, a geotermális energiának nincsen erre szüksége, de másoknak igen. Tehát ezért nagyon fontos, hogy úgy alakítsuk ki ezt a támogatási politikánkat, hogy ezekben az esetekben segítsen. A szállítást, közlekedést illetően beszéltünk a hidrogénről úgy tűnik, hogy az Európai Bizottságot nem érdekli a hidrogén, pedig ez segítene az energia termelésben, akár a, a nyílt tengeri szélturbinák esetében, vagy más esetekben. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Szörnyó úr. Köszönöm szépen. Egyetértek ezek az elképzelésekkel. A megújuló energia ösztönzése az Európai Unió ö, sikerének kulcsa az Energiaunió területén, illetve segíti az éghajlatváltozás elé küzdelmet, az energiahatékonyságot is. Nagyon ö, fontos ez a beruházások javítását illetően is. Tehát ambiciózusabbnak kell lennünk a célküzdésben, tűzéseink tekintetében, a klímacélokat szem előtt tartva, akkor a gazdasági célokat is szem előtt tartva, hogy lehetővé tegyük az Európai Unió fejlesztését. Ezért ez a rendelet lehetővé kell, hogy tegye az intelligens energia átmenetet. A legfontosabb a megújulók beillesztése a versenypiacra, más energiaforrások mellett, továbbra is támogatni kell a kutatást, az innovációt, és az energia energiatárolással energia kapcsolatos kutatást a közlekedésben is el kell mozdulni a megújulók felé. Végezetül elnök úr és jelentéstevő úr, még vannak olyan kérdések, amikre nincs teljes körű válasz, továbbra is a tárolást kell ö, ö, favorizálni a ö, meg változtatott irányú áramlás technológiának alkalmazásával. Köszönöm, és most Werner. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Asszony. Köszönöm, elnök úr. A, az árampiac és tevőjeként nagy érdeklődéssel követen nyomon ezeket a munkákat, mert a megújuló energiák az árampiac változásában központi szerepet töltenek be, egy központitól egyre inkább decentralizált rendszer felé mozdulás irányában, ez nagy rugalmasságot követel. A bizottság javaslata az irányelv átdolgozását, illetően sok jó intézkedést tartalmaz, egyes helyeken azonban még javításra szorul. Azt hiszem, egy ambiciózusabb megközelítés a megulók részarányának megállapítását illetően 2030-ig szükséges lenne, talán a következő hetekben, hónapokban még sokat fogunk erről vitázni. A frakcióm nevében és saját nevemben elmondhatom, hogy a minimum 27%-os céllal nemzeti, kötelező nemzeti célkitűzések nélkül nem értek, értünk egyet, ez nem elég ambiciózus cél. Még egy pontra térnék ki, a bizottsági javaslatában a támogató rendszerek továbbra is szerepelnek, és ez így jól van, ugyanakkor az állami támogatás irányelvvel összhangban kell, hogy álljon ez. Szerintem túlságosan bonyolult és nem átlátható ez a jelenlegi rendszer, és ez arra fog kifutni, hogy a nemzeti minisztériumaink több hónapon keresztül tárgyalnak a versenyjogi főigazgatósággal, hogy engedélyt kapjanak, vagy kompromisszumot találjanak. Ez az eljárás nem biztosítja a tervezési biztonságot az ipar számára, és ez az engedélyezett támogatási rendszer talán nem megfelelő. Itt kritériumkatalógusra lenne szükség, és a rendes jogalkotási eljárásban kellene mindezekről dönteni. Elnök, köszönöm. Vene asszony, Szender asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Én is két nehézségre térnék ki. Az egyik a bioüzemanyagok kérdése. Az agrokarburások, amelyek 7%-ról 8%-ra emelkednek 2030-ig, ez nagyon merev. Az egész ágazatot fenyegeti, és az most az iluk vitában nem szeretnék bocsájtkozni, de ez a 70%-os vegetális bioüzemanyag esetében az importot lehetne csökkenteni. És a második dolog a technológiai semlegesség kérdésköre, amely itt már felvetődött. Itt most a világosak hiányára mutatnék rá, mert ami a technológiánkénti ajánlatbenyújtást illeti, a önkormányzatok választhatnak egy privilegizált technológiát a földrajznak, az éghajlatnak, a topográfiának megfelelően, vagy akár az ipari szerkezetüknek megfelelően. Én itt gondolok a geotermiára például ezzel különleges támogatás nélkül ez az ágazat nem tud fejlődni, és nem tud olyan versenyképes lenni, mint a többi technológia. Azt hiszem fontos tehát ez a vita, és még visszatérhetünk ezekre a pontokra. Köszönöm. Ti, Mrs. Griffin. Köszönjük, Griffin asszony. Köszönöm szépen, élnek úr. Szükség van egy EU jogi keretre azért, hogy valóban vezető szerepet játszhatsunk a megújuló energiák területén. És a bizottságnak épp ezért a javaslatán javítani kellene, mert nem eléggé ambiciózus, ahogy több kolléga is mondta. Azt hiszem, hogy a 40%-os kötelező és nemzeti kötelező célokra szükség van, hogy elérjük a 2030-as célkitűzéseket. Épp ezért meg kell erősíteni a kormányokat. Az EU-ban az megújuló energiákkal kapcsolatban nagy hiányosságok vannak, és ezért ezekkel foglalkozni kell. Kellenek finanszírozási eszközök, hogy az energia átállást megoldják azok az országok, ahol szükség van rá. Végül pedig támogatom a, bizottságot a, pénzügyi kérdések stabilitását illetően, és az energiaközösség elismerését illetően, hiszen a az állampolgárok e, teszik lehetővé az energiaátállást, és szükség van ezt a csomagot valóban egységesen csomagként kezelni. Elnök, köszönök szépen. Kolombáse úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem hiszem, nem hiszek egy olyan rendszerben, ahol mindenki választ ad minden kérdésre. Még ez a 28%-os célkütőzés sem sikerül, hogyha nincsenek különböző célkütőzések mindegyik tagállam számára. Én feltettem ezt a kérdést Sesfovics biztos úrnak, de nem kaptam választ. Azt hiszem 2014-ben az Európai Tanács döntést hozott erről a kérdésről, és A kérdés most az, hogy az Európai Unió költségvetését hogyan biztosítjuk, hogyha nem gondoskodunk a különböző tagállamok fizetéséről. Aztán az én országom az elsők között volt, hogy a 2020-as programnak megfeleljön, úgy, hogy a preferenciás megoldásokat eltüntette, de a, ezeknek az áraknak a megszüntetése nem teszi lehetővé azt, hogy elérjük a 27%-os célkitűzést, és hát még ezen kívül pláne nem az ambiciózusabb célkitűzéseket. Most pedig Turmes úr rövid leszek. Azt hiszem, hogy nagyon fontos az a kérdés, hogy mi lesz a jövő, jövő a legnagyobb gyenge pont az, hogy a, a túl alacsony a szendioxid költség. A szivattyú tárolási kapacitás a van az alacsony és a csúcs teljesítmény között nagy-nagy különbség volt. Épp ezért nagyon fontos a rugalmasság ebben a rendszerben. És én ilyen alacsony széndiokszid árral ezt megvalósíthatatlannak látom a beruházók a kapitalista rendszer törvényei alapján eh, ha azt látják, hogy a piac az eh, rugalmasabb, akkor ők is eh, rugalmasabbak lesznek. A versenyfőigazgatásnak az elemzése azt jelenti, hogy a nyitott gázturbinákat fel lehet használni de egy alacsony széndiokszid ár környezetben ez nem fog megtörténni. Elnök, köszönöm szépen. Vannak-e még hozzászólási kérdések? Nem úgy tűnik. Akkor kérem a bizottság képviselőjét, Ábrai Márkez asszonyt, hogy három percben válaszoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság nagy örömmel látja azt, hogy milyen érdeklődést kelt a javaslat, és értékeljük a támogatást, amit e felülvizsgálat nagyon sok eleme iránt kifejeztek a képviselők. A megújulók potenciáját szeretnénk maximálisan kihasználni ennek a révén. Minimum 27%-ot szeretnénk elérni az energiamixben a megújulók számára 2030-ig. Blanco képviselő és mások is mondták, hogy nagyon fontos jogalkotási kezdeményezés ez, hogy a tekintetben, hogy az Európai Unió végre a világ elsővé váljon a megújuló energiák tekintetében. Tisztában vagyunk abban, azzal, hogy a parlament legalább 30%-os célt öm, támogatott a múltban, de a modellezésünk alapján a 27%-os cél egy olyan költséget vonzana maga után, amit tudunk vállalni annak érdekében, hogy elérjük a párizsi célokat. Ezért javasolta a 27%-ot a bizottság, és ezt a tanács is elfogadta 2013. októberében. Több képviselő említette, különösen Kelly úr, Federle képviselő és Turmes úr. Tudjuk, hogy bírálták a hatástanulmányt, mert hogy nem reális számokat és költségeket használtunk a megújuló energiák tekintetében. De ezek a számok csak példák a modellezéshez. Más modellt használt az Európai Bizottság, ez nagyon átfogó, és a költség terveinket a legfrissebben elérhető adatok alapján számítottuk ki, de nagyon szívesen felülvizsgáljuk ezeket, hogyha kívánják. Sokkal tovább megy a javaslat, mint egy szimpla cél meghatározása, egy sor intézkedést fogalmazunk meg a hűtés, fűtés, épület, közlekedési szektorokra. Szeretnénk a megújulóba való beruházások kondícióit javítani, és bizonyos tekintetben a piaci tervezési, energiahatékonyság és irányítási modellekbe is javaslatokat teszünk. Néhány megjegyzésre még, ha megengedik, reagálnék. Egy összefogottabb európai megközelítést szeretnénk az e- a támogatási rendszerekre, amik piaci alapúbbak, hogy a piaci torzulásokat minimalizálni lehessen, és a megújulókat költséghatékonyan tudjuk alkalmazni EU szerte, ahogy Karin úr is erre rámutatott. Továbbra is teljes mértékű támogatást szeretnénk az új, feltörekvő és ígéretes technológiáknak nyújtani. Komoly változásokra is szükség van, több átláthatóságra a és több szabályozói biztonságra, mert ezzel a tőke költségét tudjuk csökkenteni, ahogy arra nagyon helyesen Tóramex képviselő úr is rámutatott. Nagyon komoly, kiaknázatlan lehetőségek vannak a megújuló energiaforrásokban a hűtés-fűtés területén. Legalább 27%-os célnak akarunk elérni itt is költséghatékony módon, ezért kérjük a tagállamokat, hogy a megújuló energiaforrások arányát ebben a szektorban 1 ponttal növeljék. Harmadsorban szeretnénk a közlekedési szektor dekarbonizációját folytani, folytatni. Folyamatosan növekvő mennyiségben várjuk, hogy megújuló energiaforrásokból származó tüzelőanyagokat értékesítsenek a közlekedési szektor számára. Például um, haladó bioüzemanyagok formájában. Tamburánó képviselő úr megjegyzésére reagálva az energiaközösségek azért jók, mert ők előállítják, saját maguk fogyasztják és tárolják is az energiát, ezzel a terheket leveszik mások válláról, és a költséget nagyon jól tükrözik az árak. Az administratív terhek csökkentése, az egyablakos ügyintézés, az engedélyezésben a kicsi projektek egyszerűsítése, nagyon fontos abból a szempontból, hogy a már meglévő megújuló energiaforrásokkal foglalkozó projektek működőképesek maradjanak. Az is nagyon fontos, hogy a fosszilis üzemanyagokról való átállás az ne vezessen a biodiverzitás csökkenéséhez, élőhelyek elveszítéséhez, hanem energiahatékony, költséghatékony és fenntartható módon történjen. Teljes mértékben tiszteletben tartjuk a tagállamok nemzeti kompetenciáit. Tisztelt képviselők, ez a javaslat kapcsolódik a többi tiszta energiacsomaghoz tartozó jogszabálycsomaghoz, például a piaci tervezési kezdeményezéshez. Ezért a cél, ami szerintem közös, hogy koherens, konzisztens jogszabálycsomagunk legyen a 2020-as időszak utáni időre, ami az energia átállást elősegíti. Konstruktív párbeszédet várunk a parlamenttel a jövőben is, az Európai Unió ezen ígéretes szektorban szeretne nagyon ambiciózus lenni, hiszen ez növekedéshez, munkahelyteremtéshez vezet, és tudunk profitálni majd remélhetőleg a technológia folyamatosan csökkenő árából is. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, most pedig zárszóra Blanco López úrnak adom meg a szót. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a megjegyzéseikért, észrevételeikért. Nekem is lenne néhány észrevételem az elhangzottak kapcsán. López Bermeho asszony jelentésének jóváhagyásakor már beszéltünk e témák közül néhányról. Amikor a globális célt, a 27%-ot tekintjük a bizottság javaslatát, ez nem konzisztens a 2050-es saját céljainkkal, és nem veszi figyelembe azt sem, hogy milyen információkhoz jutottunk a megújuló energiák csökkenő költségeiről és áráról. A korábbi jelentésben is most is azt mondjuk, hogy a 27% rossz jelzés. Nem eléggé ambiciózus. Ráadásul azt mutatja, hogy nem hiszünk abban, hogy a technológia eléggé haladott azóta, és eléggé érett tévált, hogy alacsonyabb költséggel energiát állítson elő. Ezért ambiciózusabb célokra van szükség, sokkal ambiciózusabbakra, mint az Európai Bizottság javaslatában. Mert ez nem eléggé ambiciózus, ismétlem. Ezen túlmenően világos jelzést kívánunk nyújtani a szükséges beruházásokat szeretnénk bevonzani. Ezért szükség van arra, hogy garantáljuk a jogbiztonságot, és figyelembe vegyük azt, hogy mik történtek bizonyos tagállamokban a visszamenő hatályú intézkedések következtében. Hogyha tényleg beruházás ösztönzést szeretnénk elérni, és hogyha tényleg azt akarjuk, hogy ez a beruházás tartós és fenntartható maradjon, akkor kötelező érvényű célokra van szükségünk nemzeti szinten is. Mert hogyha ez nincs, akkor nem lesznek olyan beruházók, akik vállalják a kockázatot, mert semmi világos, kötelező érvényű dolog nem lesz, amihez alkalmazkodhatnának. Enélkül a javaslat értelmét veszti és ellentmondásossá válik. Ha nincsenek kötelező érvényű nemzeti célok, akkor nem fogunk haladást elérni. A bioüzemanyagokról, az első és második generációs bioüzemanyagokról. Szükségünk van rá, és egyébként megpróbál valamilyen szintű egyensúlyt találni az irányelv tervezet, de vizsgáljuk meg ezt részletesebben. A közlekedési szektor a legszennyezőbb ágazat. Ezért óriási erőfeszítést kell tennünk. A 10%-os célkitűzés a jelenlegi időszakra, hát ezt se értük el. És sok erőfeszítést kell tenni az ágazaton belül. A legszennyezőbb ágazatról van szó, ahogy mondtam igen. Kell, hogy legyen egy keret tehát a saját energiatermelésre. Ez fontos a dekarbonizáció szempontjából, hiszen bevonjuk az állampolgárokat ebbe a folyamatba. És még pár dolog, ami nagyon fontos. Meg kell próbálnunk egyensúlyt találnunk, igen, de közben az intézkedéseink világos jelzéseket küldjenek és ambíciózus célokat tűzünk ki. Nem akarunk visszafelé lépni, és nem akarunk nem kötelező jellegű célkitűzéseket, mert ez véleményem szerint visszalépés lenne. Köszönöm szépen mindenkinek az észrevételeit, biztos vagyok benne, hogy kiváló munkát fogunk végezni ezen téma kapcsán. Köszönöm szépen kollégák, mondja az elnök úr a fegyelmezettségüket, az észrevételeiket. támogatom önöket, hogy a jelentés tervezett bemutatása 29-én, 30-án várható, valamint tájékoztatom önöket arról is, hogy ma délután a szakbizottságunk a PHS 5B001-es teremben fog folytatódni, tehát 5B001-es terem, 15 óra 45-kor kezdünk, nem háromkor, és az első alelnökünk Tója asszony fogja levezényelni a délutáni ülést.